this one. Um, hello, dear colleagues, welcome. Jó napot, kollégák, üdvözlet Strasbourgban. Öröm látni Önöket. Köszönöm, hogy érdeklődnek a mi ülésünk iránt. És szeretném üdvözölni Andrew Kaitis biztos körünkben, aki nagyon aktívan kommunikál velünk arról a témáról, amely a mai nyár címlapjait meghatározta. Gondolkoztunk, hogyan szervezzük a dolgot. Úgy döntöttünk, hogy a Strasburgi szakbizottsági ülésen. Köszönjük, hogy eljött és megosztja velünk meglátásait, hisz tény, hogy a nyár során most egy nagyon forró téma volt. Röviden néhány szó a napi rendünkről. Látták, ha nincs ellenvetés, ez lesz az elfogadott napi rend. 16 nyelven folyik tolmácsolás, és szokás szerint elektronikusan is megvan a hozzáférhetőség. Először mondtam, Andrew Pettis biztossal tartunk eszmecserét, a fipronil termék használ, illegális használatáról a baromfi gazdaságokban. Köszönöm, hogy eljött, és ilyen hamar reagált meghívásunkra. Kérem számoljon, tájékoztatja bennünket, mi a helyzet. Parancsoljon. Ah, this one, okay. Thank you. Honorable Chair, uh, honor... Tisztelt elnök asszony, Tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak. Köszönöm a lehetőséget, hogy tájékoztathatom a szakbizottságot azokról a fipronil fertőzésekről, amelyeknek tojások és tojástermékek voltak kitéve. A közegészség és az élelmiszerbiztonság mindig csúcs prioritás volt számomra is, meg a főigazgatóság, és általában az Európa Bizottság munkája során. Ennek megfelelően, a módszertannak megfelelően a bizottság azonnal nagyon komoly uh, reagált a fipronel ügyre. Világos és fontos leszögezni az elején, hogyan alakultak ezek az események, milyen sorrendben. Ugye médiumokban hallottuk azt, hogy sokan 2016. szeptemberére datálják az első eseményt, ami az esetlegesen illegális filmprime használatot 2006. szeptemberében kapott híreket illeti, ez a bizonyos minták találtak bizonyos tojástermékekre vonatkozóan abban az, arra az időszakra egy cégnél, és ez csak most tani elemzés során derült ki, hogy fipronilla a fertőző. Csak most a bizottságot, tehát a fipronilla fertőzésről az EU Rapid Alert System gyors híresztési rendszeré, az RASSF FF csak július 20-án tájékoztatta. Ez korábban e- megelőzően július 6-án Belgium kérelemmel fordult a Hollandiához, az adatív segítség és kooperációs rendszerben, az ALC rendszerben információt kérve Hollandiától. Ez egy másik rendszer, mely alapján a tagállamok két oldalon tudnak, vagy több oldalon kapcsolatba lépni, gyorsan meg, ellenőrizve gyanús, csalás gyanús eseteket. Ezt az Európai Bizottság csak monitoringgal kíséri, figyelemmel kíséri. Amikor egy olyan Európai Bizottsági koordinált ügy jön létre. Belgium egy normál, ugye, egy normál ügyet jelentett, és nem egy Európai Bizottsági koordinált ügyet. Ennek megfelelően a bizottság nem volt címzetje annak a kommunikációnak, amely a felek között történt, és a bizottság nem is volt hivatott reagálni erre. Ám amint az ügyről tájékoztatták az RASFF gyorsjasztási rendszeren keresztül a bizottságot, azonnal reagált a biztos, kézbe vette az ügyet, igyekezve kéz, kezelni és minimalizálni a fertőzés következményeit. A mai szakbizottság ülés nagyon jó alkalommal ült össze, hiszen lehetővé teszi számomra, hogy áttekintést nyújtsak a helyzetről, ahogy mostantól a kárcsökkentéstől tovább lépettünk a ö, tanulságok levonásáig. Az emberi ö, egészségre vonatkozó kockázat továbbra is nagyon-nagyon alacsony, és ez sikerült sikeresen ö, elszigetelni is. Ez az incidens nyilvánvalóan egy bűncselekmény, ból adódott, amely élelmiszer családból adódott. Ez persze nem csökkenti a súlyát az esetnek. Egy nem engedélyezett anyag illegális használatára van szó, szóval, ami abszolút elfogadhatatlan, de ez nem egészségügyi kock, rendszerszerű kockázat. Minden fertőzött terméket visszavontak a piacról, és vissza, a fogyasztói láncba visszahívták ezeket az, az adott farmokon előállított termékeket. Így módon az, a fogyasztóvédelmi ö, probléma nincs. Hol állunk ma? Ugye a helyzet napra változik, 25 tagállam, egyel kevesebb, mint korábban jelentették, hiszen Portugália már nincs a listán, és 19 nem EU tagállamot érintett a fertőzés. E bűncselekmény kezdetétől kezdve rendszerszerűen kapcsolatban voltam kapcsolattartóimmal a legérintett tagállamokban. Kiváltképp kommunikáltam a belga, a holland, a német és oszt, később osztrák agrárminiszterrel telefonon kértem őket, hogy értékeljék a helyzetet, tájékoztassanak, egymást tájékoztassák a helyzetről, és egy közös pozíciót alakítsanak ki, közös módszertamban, hogy kezeljék a problémát. Kulcsfontosságú hangsúlyozni azt, hogy minden olyan gazdaság, ahol fipronil találtak, lezárásra került, és le is zárjuk addig, amíg a tagállamok meg nem bizonyosodnak arról, hogy a termelés ott biztonságos. A fipronil megtalálására válaszként a bizottság konkrét intézkedéseket követel tagállami szinten, különösen arra utasítottuk a gyorsítási rendszeren keresztül a tagállamokat, hogy a következő lépéseket tegyék meg. Július 31-én információt osztottunk meg az alkalmazható legmagasabb fennmaradó anyagmaradványok tekintetében az illegális tevékenységet végző farmokon. Augusztus 7 a csirkefarmokon vizsgáltak a termékeket, hogy a nem engedélyezett anyagok ellen fellépjenek. Augusztus 16-án pedig minden tagállamot tájékoztatunk arról, hogy bármely korábbi ö, forgalmazása a fertőzött tojás, tojástermékeknek, tojásoknak, csirkehúsnak, azon, erről azonnal tájékoztatást kell adni a riasztási rendszer keresztül, a célországot is értesítve. Így módon a hazai termelés monitoringja során több tagállam bezárt farmokat, a fipronil illegális használata miatt a bizottság ezen túl további intézkedéseket is tett nagyon fontosokat. Augusztus 21-én fipronilsz fertőzésről egy kommunikét osztottunk meg globális partnereinkkel, hogy biztosítsuk az átláthatóságot. A bizottság közvetlen kapcsolatban volt több nem EU tagállammal is, hogy csökkentsük az EU exportra kitett negatív hatásait. Augusztus 30-án egy találkozót szerveztünk a növényekről, állatokról, élelmiszerek és takarmányokról szóló állandó bizottsággal, amelyben megvizsgáltuk a szennyezés technikai aspektusait és a megfelelő követési tevékenységeket. Ennek eredményeként a bizottság szolgálatai koordinált munkát végeznek, egy Európai Unió szerte lefolytatott utánkövetési gyakorlatot, amelyel az illegális anyagok használatát igyekeznek felderíteni, ideértve az amitrázt is a tojás termelő gazdaságokban. Személyesen vettem részt egy gyümölcsöző és előretekintő vitában a mezőgazdasági és halászati miniszterek informális találkozóján múlt héten Tallinnban még a bűncselekmények következményeit eh, jelenleg is eh, igyekszünk eh, elhárítani. El kell kerülnünk az élelmiszerláncra való negatív kihatásokat. Ennek keretében megkérjük az illetékes hatóságokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy a szennyezett állati melléktermékek vagy élelmiszerek ne kerüljenek bele a takarmányokba és a táplálékláncba. Szeretném hangsúlyozni, hogy szolgálataim együtt működtek Malmström és Hogan biztosok szolgálataival, és így gondoskodtunk arról, hogy koordinált és átfogó választ tudjunk nyújtani. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottsággal is összeültünk, és az önök javaslatai mellett az ő javaslataik is bekerülnek majd a válaszreakcióba. Tisztelt elnök asszony, kedves képviselők, most Előre kell tekintenünk, előre kell lépnünk, és közösen megvizsgálni, hogy milyen tanulságokat tudunk levonni, ideértve a kommunikációt és az információ cserét is. Ezt meg fogom vitatni, meg fogják vitatni a fő állatorvosok találkozóján is, akik szeptember 13-án, 14-én ülnek össze. Ezt szem előtt tartva a bizottság tényfeltáró missziókat szervez október elején abban a négy tagállamba, ahol az eredeti szennyezés megtörtént, és így próbálnak információt gyűjteni a cselekvésekről. Ezen kívül a Közös Kutatóközpont 2011. szeptemberében egy tesztet fog szervezni a hivatalos ellenőrző laboratóriumok számára a tojásokban, tojástermékekben és csirkehúsban található fipronil elemzés területén. Kezdeményeztem egy magas szintű miniszteri találkozó összehívását szeptember 26-ára, ahol beszélhetünk és megállapodhatunk abban, hogy hogyan lehet a legjobban megerősíteni azokat az uniós hálózatokat, amelyek az élelmiszerbiztonsággal és élelmiszerügyi csalással foglalkoznak, és hogyan lehet javítani az együttműködést az adminisztratív együttműködési és segítségnyújtási rendszer, illetve az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszer között. Egyszerűen elfogadhatatlan, hogy néhány személy bűncselekményei fenyegethetik a teljes élelmiszerlánc egységét és jó hírnevét, ami az Európai Unió egyik gazdasági pillére. Ennek a tetnek a következményei annyira szerteágazóak, hogy a polgárok aggodalmai megalapozottak. A tagállamokkal közösen gondoskodnunk kell arról, hogy a megfelelő tanulságokat levonjuk, és hogy ezeket a tanulságokat szorgosan alkalmazzuk is a munkánkban. Tisztelt elnök, köszönöm, tisztelt képviselők, szeretném megismételni, hogy a közegészségügy védelmének legmagasabb szintjét kell megőrizni Európában, és számomra ez abszolút prioritást élvez. De mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és csalási rendszereket és hálózatokat hatékonyan és hatásosan használják. A RESZ rendszert egyesek bírálták, és szerintem ez téves volt. Amikor ezt megfelelően használják, időszerű és megbízható információt adnak át neki a nemzeti hatóságok, akkor a rendszer működik. És erre az a bizonyíték, hogy amint az értesítés megtörtént, a gyors vészjelző rendszer az élelmiszerek követhetőségi intézkedéseivel párhuzamosan lehetővé tette, hogy gyorsan megtaláljuk és megsemmisítsük az érintett élelmiszereket az Unióban. A tagállamok közötti szoros koordinációs együttműködés, illetve a bizottság vonatkozásában is ugyanez létfontosságú. De az önök elköteleződése is nagyon fontos, és várom az ezzel kapcsolatos vitát. Természetesen tudom, hogy nagyon sok kérdés merült fel. Ahogy mondtam, kezdettől fogva beszéltünk olyan kérdésekről, mint hogy például miért használunk administratív rendszereket és együttműködési rendszereket, Hollandia, Belgium és Németország szeretne nekünk egy részletes elemzést bemutatni arról, hogy mi történt valójában a terepen, és össze kell gyűjteni az ezzel kapcsolatos információkat. Ezután szeptember 26-án elemezni fogjuk ezt, és utána bemutatjuk ennek az eredményeit az Agri tanácsnak, hogy ebből következtetéseket és tanulságokat tudjunk levonni, és ennek fényében javítsuk rendszerénket. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen, biztos úr. Azt hiszem, hogy a kollégáimnak sok kérdése lesz önhöz. Sőt, nem csak a saját kérdéseik, hanem a közvélemény kérdéseit közvetítik. Vannak a felszólaló listája megvan, de természetesen a marad idő, akkor még a többieknek is megengedem majd. Először a koordinátorokkal kezdjük, először Hoftet asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem koordinátor vagyok, de Peter Líze kollégám helyett szólalok fel, ő nem tudott eljönni. Szeretnék köszönetet mondani a biztosunknak, Andriuk Kajtis úrnak, hogy ezeket a magyarázatokat elmondta, ugyanis szükségünk van ilyen magyarázatokra, miután ez az egészségügyi botrány ismételten egy új botránynal találkozunk, és ugye a média is nagyon felnagyította ezt a botrányt. És minden botrány esetében ugye sokszor ez előfordul, és a fogyasztók számára egyfajta pszichózist is kreálnak a médiák mindenképpen fontos volt, hogy gyors válaszszal éljünk, és elmagyarázzuk a fogyasztóknak, hogy mi is a helyzet, megnyugtassuk őket, és megértessük velük, hogy nem volt valódi veszély, és nem szabad természetesen a termel, az egész termelői ágat destabilizálni, ugye ezen a területen. Azonban botrány van, ez létezik, itt bűncselekményre került sor. Na most hogyan tudtuk kezelni mindezt? Ön most ezt elmagyarázta, de azonban a legjobb szabályokkal sem lehet sajnos meggátolni azt, hogy csalásokra kerüljön sor. minden más területen. Ha valaki csalni akar, az csalni fog de fontos, hogy a lehető leggyorsabban megismerjük ez, ezeket a csalásokat, felfedezzük ezeket. De most úgy tűnik, hogy ez későn következett be, mert ahogy halljuk, már 2016. szeptemberében től, vagy akkor már megvolt ez a csalás. Tehát számos dolgot nem mondtak el, elrejtettek előünk. Létezik ugye a élelmiszerekre vonatkozó gyorsriasztó rendszer európai szinten, de hogyan lehet mindezt tehát kezelni, hogy ez az európai gyors riasztó rendszer sokkal kielégítőbb módon működhessen. Mit lehet tenni? Itt most hónapok napokon át a fogyasztók nem tudtak semmiről, jó magunk szintén nem tudtunk mindenről. Tehát biztos úr, hogyan lehetne megerősíteni ezt a gyors riasztó mechanizmust? Hogyan lehet tehát a dolgokon javítani? Köszönöm szépen, Grosztát asszony. Köszönöm szépen ezeket a kezdő, a vita kezdő szavait. Most Pavel Pot úr kap szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönetet mondok a biztos úrnak, hogy eljött, és köszönöm, hogy elindította ezt a vitát. A Fipronilla szennyezett tojások kérdésének még lesznek következményei, ez egy botrány a sok közül, de úgy tűnik, hogy továbbra is a fogyasztók bizalma megrendül az élelmiszerekben európai szinten. Úgy gondolom, hogy az európai intézmények Mm, szemet hunynak sok minden felett, nem azonnal reagálnak gyakorlati módon az ilyen botrányokra. A fogyasztók azt mondják, hogy ugye az intézmények szerint nincs semmiféle probléma, hogy minden gyorsan megoldanak, de ez a botrány ismételten rámutat arra, hogy még mindig lehet javítani a dolgokon. Köszönöm szépen a biztos úrnak az összes magyarázatot nem értek teljes mértékben egyet azzal, hogy azt mondja, hogy itt ez csak egy közegészségügyi probléma, mert igazából még mindig nem tudjuk azt, hogy mi van még mindig elrejtve előlünk. Szeretném tehát azt, hogy elérni, hogy a belga hatóságok, ugye, ugye azt, ők azt mondják, hogy fipronilt nem találtak, hogy ez egy jogellenes, illegális szer, nem találtak ilyet a termékekben. Tehát talán más megközelítésre van szükség akkor. A többi országban is úgy gondolják azt, hogy találtak már fipronilla szennyezett termékeket, a gyorsriasztó rendszerben miért nem javasoltak már most kontrollt, hogy, hogy mindenhol ellenőrizzék a fipronil A bizottság tehát meg fogja ezt tenni a jövőben? Tesz ilyen javaslatot? Ami a jövőt illeti pedig, az a kérdésem, hogy a biztos úr levonja a következtetéseket e botrányból, és talán jó lenne, hogy minden élelmiszert ellenőrizzenek. Köszönöm. A következő képviselő nincs itt, mert egy másik vitám van. Pika úr, most akar szólni? Mert úgy tűnt, hogy később van előtt jegyezve. Tehát másfél percben akkor próbálja betartani az időt. Köszönöm szépen elnök asszony, biztos úr. Én saját nevemben és Görling asszony nevében is beszélek. Két kérdésem lenne. A fipronil mm, illegális, nem lehet használni az élelmiszeriparban. Akkor a kérdés az, hogyan lehetséges, hogy ennyire elterjedt ez a bűncselekmény, hogy milyen sok Belgiumban, 93 telep, Hollandiában, 20 Olaszországban érintett, és így tovább. Tehát 40 országot érint ez a botrány, ebből 24 európai ország, itt valami maffia működik, nem? Vagy pedig az európai szintű kontroll nem működik Ugye papíron ugye azt mondják, hogy minden nagyon szép és jó, de a gyakorlatban úgy tűnik, hogy ez nem így van, ez egy botrány. Szeretnénk tudni azt, hogy ki döntött arról konkrétan, hogy a telepeken fipronilt használjanak. Azt hiszem, hogy már ez hónapok óta eldőlt, és hónapok von át folyt. Hát tíz hónapra, ke, hónapra volt szükség, hogy most valamilyen fellépésre került sor. Már az első indikációk során kellett volna. Továbbá, további kérdés. A fipronilt, a fipronilt használják. például állatorvosi területen tehát állatok esetében, például ugye, mint rovarölő, mint atkaölő, de az élelmiszerekben nem lehetne felhasználni. A mezőgazdaságban, a növénytermesztésben. Hogyha mindezt figyelembe vesszük, ez a botrány, amely a fipronilhoz kapcsolódik, hogy fog majd a jövőben kihatni más területekre. Köszönöm szépen. Úgysem a úr a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr, a magyarázatait. Először is szeretném gratulálni önt, hogy nevezetesen, hogy rámutatott a különböző területekre, a fővárosokra. Itt nem csak arról van szó, hogy ezen nem fogják a fogyasztók bizalmát visszanyerni, de tudjuk azt, hogy pénzügyileg is mennyit szenvedtek ettől az ügytől a kistermelők is ugye mondta, hogy Belgium, Hollandia, Németország együttműködnek, foglalkoznak ezzel a válsággal, és egy harmonizált megközelítést alakítanak ki. Nagyon specifikus kérdésem van a megközelítést illetően. A kérdésem, tehát a baromfi tenyészetek kapcsolatos export problémáival kapcsolatosan nevezetesen, hogy ha nincs em, európai MRL, tehát maximum szermaradék szint meghatározva Európában, akkor nagyon nehéz a baromfi tenyészeteknek megfelelni a nulla toleranciának. A különböző baromfi tenyészetekből ugye a tojásokat exportálják, nagyon nagy mennyiségű az export. A trágyában is találtak fipronil szermaradékokat, és természetesen mindez kihat az exportra is. Tehát a trágya maga ö, szennyezett, és ezeket, ezt el, ezeket a trágyákat el kellene égetni a baromfi tenyészeteknél megvan az a kockázat, hogy egész egyszerűen csődbe jutnak, hogyha a állati trágyában fipronil szermaradékot találnak, és itt a nulla tolerancia nincs biztosítva. Köszönöm. a úr. Házenkamp asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos, hogy tájékoztatott bennünket. Ez a fipronil ügy újra rámutatott arra, hogy botrányos ügyek folynak nagyban, a nagybani állattartás ügyében Európában. Két kérdésem van, a várom a reakcióját. Első kérdésként az jólétért való felelősség kérdésében fel. Az európai irányelvek meg kell védjék a baromfiak érdeket is. Az jólét azonban ö, ellenére csak Hollandiában két és fél millió ö, csirkét gázosítottak el. Sok esetben le, meg leülik az állatokat megoldásként. Ö, akkor is ott nem jelent ez veszélyt az, az emberi egészségre. Nem okoz-e túlzott fájdalmat, nem okoz-e állatkínzás ehhez, és össze lehet egyeztetni ezeket a eljárásokat az európai irányelvvel. A fipronilt atkák és más rovarok ellen használják, és sok egyéb területen is használják a mezőgazdaságban legálisan szerepel a piacon, így módon könnyebb alkalmazni nem legális célokra is. Nem volna jobb, hogyha teljes mértékben betiltanák a fipronilt az Európai Unió egészében. Talán jó gondolat volna arra, hogy a, egy fipronil témáját felvetnék a miniszterek tanácsa előtt, hogy teljes mértékben betiltható legyen, és így ez közegészségügy és az állatjólét szempontjából is nagyon hasznos lépés volna. Köszönöm. Um, uh, Köszönöm szépen úr. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a biztos urat, és köszönöm a tájékoztatást. Egyetértek abban, hogy egy csalásról van szó, lelkiismeretlen emberekről, akik a profit, a haszon érdekében bűncselekményeket követnek el, és hatalmas károkat okoznak az ágazatnak is. Innen indulunk ki, ez az induló pont. A biztos azt is megállapította azt, hogy ez egy hosszabb távű ügy, ez nem július 20-án indult, hanem jó ideje van kibontókozóban ez ügy. Láttunk számlákat, az egyik szereplő 2016 májusában állított ki számlát, 3000 liter fipronilt vásárolt, Romániában robol került át Belgiumba és Hollandiába. Ez foglalkozni. Hogy lehet, hogy ilyen sokáig lehet egy ilyen bűncselekményt elkövetni fellépés nélkül? Aztán a másik dolog a, a gyors ö, riasztási rendszer, ez, ez ez eszköz erős eszköz kell legyen, korábban is jól reagált, ám attól függ a működése, hogy a tagállamok megadják a megfelelő információt a működéséhez. A, hajtam a úrnak is mondom, hogyha Hollandiában csak szeptember, tavaly szeptemberben már felmerült a probléma, és tudjuk, hogy július másodikán a belga hatóság 1,2 mg mennyiség a határértéken túli fipronnél talált a tojásban, és aztán augusztus 20 ig várt a gyorsítási rendszer, akkor itt van nagy gond van a működésben, ebben van a, a baj a jogszabályok ugye kimondják világosan, hogy a tagállamok, hogyha gyanúval, gyanút érzékelnek, azonnal be kell indítsák a riasztási rendszert, késedelem nélkül. Együtt elkodolkozunk arról, hogy a tagállamokat hogyan tudjuk rákényszeríteni arra, hogy jelezzék a gyors riasztási rendszerben azokat az eseményeket, amelyekre szükség van. Ez kell legyen az alapvita tárgya. Köszönjük szépen! A következő Peticini úr lenne, ő nincs itt, Dornano asszony következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, és biztos úrnak is köszönöm. Franciaországban 39 olyan termék volt, amelyben a fipronil szintje meghaladta az engedélyezett határértéket. Az Európai Bizottság azzal védekezik, hogy Belgium csak július 20-án adta le a jelzést, de tudjuk, hogy a fipronil használata már 2016 novemberében is megvalósult. És a bizottság azt állítja, hogy nem kapott értesítést Belgiumtól Hollandiában az adminisztratív és együttműködési rendszer keretében. Ezen a rendszeren belül a bizottság akkor avatkozhat be, hogyha olyan tevékenységről értesül, amely ellenkezik a jogszabályokkal. A tagállamokkal együttműködve a bizottság vizsgálatokat végezhet, vagy megkérheti az illetékes tagállamot, hogy a hivatalos ellenőrzéseket fokozza. A kérdés tehát a következő. Hogyan tudja megmagyarázni azt, hogy 8 hónapon keresztül a bizottságnak nem volt tudomása, vagy egyáltalán semmilyen információja arról, hogy jogellenes módon fipronit alkalmaznak több országban is? A második kérdésem pedig egy második rovar ölőszerrel, az amitrázzal kapcsolatos, amit szintén több európai gazdaságban kimutattak. Franciaország ragaszkodik ahhoz, hogy semmilyen értesítés nem kapott a gyors vészjelző rendszeren keresztül. Ezen kívül hogyan tudja ön megmagyarázni azt, hogy nem volt ilyen vészjelzés, és azt, hogy semmilyen ajánlást nem bocsátottak ki ezzel kapcsolatban a francia hatóságok felé? Köszönöm szépen előre is a válaszokat. Köszönjük. Most a második kör következik. Itt egy percet kap minden hozzászóló. Delej asszony lesz az első. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm biztos úr a kezdeményezését, és először is szeretném önt emlékeztetni arra, hogy itt nem egy válságról van szó, hanem egy csalásról. A a médiaválság tehát csak hozzáadott a már meglévő nehézségekhez. Több millió európai polgárra volt veszélyes az, hogy ezeket az állatokat mivel kezelték, és ezt a kockázatot már jóval korábban azonosították. Több kollégám is elmondta már, hogy mi történt itt valójában, de ez a fogyasztók bizalmára is hatással volt. Ezt már egyébként is tönkretette az előző élelmiszeregészségügyi válság. Én sajnálatosnak tartom ezt a kolosszális élelmiszer pazarlást, amit ez a csalás okozott. Rendszeresen beszélünk erről a témáról, de azt gondolom, hogy itt is kellene rendelkezéseket alkotnunk. De van egy kérdésem az ön számára, biztos úr. Milyen eszközöket terveznek önök bevezetni az érintett vállalkozások számára, akik az első áldozatai voltak ennek a csalásnak. És hogyan tudna gondoskodni arról, hogy a, ezek a molekulák, amelyek bekerültek a termékekbe, nem fognak eladásra kerülni vállalkozások számára. Én leginkább ettől tartok ugyanis. Köszönjük szépen! A következő hozzászóló Gentile asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen azt is, hogy elfogadta a biztos úr ezt a vitát. Néhány kérdésről lenne szó konkrétan. Az első az, hogy itt több millió fogyasztó van érintve, azok a fogyasztók, akik ezen a kontinensen tojást és csirkét esznek. Szeretnénk tudni, hogy vannak-e olyan kutatások, tanulmányok, amelyek meghatározzák azt, hogy esetleg bizonyos határokon belül lehet-e fogyasztani még ezeket a termékeket. Ami az európai polgárok bizalmát illeti az európai intézmények iránt, hát sajnos ez a botrány alásta ezt a bizalmat. Itt csalásról beszélünk beszélünk erről a gyorsriasztó rendszerről, amelyet, amelynek talán máshogy kellene működnie, nem sikeres ez a működés. Beszélünk tehát a fogyasztók bizalmáról, egészségéről, és itt egy kétség is felmerül, például, hogyha a csirke, a főtt csirkehús, vagy pedig a főtt tojás szintén tartalmaz toxikus anyagokat? Ezt azért szeretnénk tudni. Köszönöm szépen. Cserperik asszony. Köszönöm, Állak asszony augusztus 9-én magam is írásban vetettem kérdéseket a menetrendet, az RSSF jelentésének menetrendjét illetően nem kaptam választ erre. Holott az európai harmonizáció az élelmiszerbiztonsági szabályok, intézkedések és pénzügyi támogatások körében feltétlenül mm, választ igényelnek az írásos kérdéseimre. Hát Megkérdezem meg kérdéseket. Mit mond a holland riasztással kapcsolatban, amely kimutatta, hogy az akut referenciadózuson túl van fertőzés a tojásokban. A más tagállamok nem kellene, hogy azonnal reagáljanak ilyen riasztásokra. Hajtama úr is említette azt a problémát, hogy az Európai Bizottság kép, kívánja harmonizálni az intézkedéseket. Az nem megy, hogy Hollandia betiltja, és más tagállamokban a gazdák nyugodtan használják. Végül a, ö, az illegális csalás ellen fel kell lépni, és hosszú távon felverül az, hogy lehet egyáltalán biztonságosan alkalmazni ezt az eszköz. Pénzügyi támogatásokkal kell azokat a vállalatokat támogatni, amelyek áldozatul estek ennek az ágazatban, a saját hibáikon kívül hiszen válság adódott, és Hollandiában és Belgiumban is ilyen válságok során támogatást kell adni az érintett gazdaságoknak. Hollandiában nagyon súlyos kihatásai voltak ennek. Tudom, hogy ön biztos úr közel áll az emberekhez, képes-e valamit tenni annak érdekben, hogy a holland gazdáknak segíteni tudjunk, akik megszenvedték ezt a válságot saját hibáikon kívül. Madame Melior. Köszönjük. Melior asszony következik. Um, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok dologról szó esett már, biztos úr, és köszönöm én is, hogy eljött és válaszol a kérdéseinkre. Az embereket foglalkoztatja mindez, és mi, mint képviselők kell, hogy reagáljunk ezekre az aggályokra. Ebben az értelemben azt kell megalapítani először is, hogy a gyorsriasztási rendszer végül is működött, onnantól, ahogy ismertél vált a probléma. Ez olyan, mint a tűzoltóságnál, a tűzoltó csak akkor tud kiszállni, ha valaki jelenti neki a tüzet, onnantól lehet, onnantól ketyeg az óra. A kérdés tehát az lehet, hogy vajon az rasff FF-et a, amely a 2002-es jogszabály alapján áll, nem lehetne esetleg a működését javítani, módosítva a, a jelentéstételt, javítva a válaszadási képességet. Lehet, hogy több területet is figyelembe kellene venni, több ágazatot is, és ezzel kapcsolatban meg szeretném kérdezni, hogyha ez lenne a szándéka a bizottságnak, nagyon jó volna, hogyha a parlament tel szemben egy közleményt tenne közé, ez irányú lépéseiről tájékoztatva a parlamentet. Thank you very much, and if you allow me... Köszönjük szépen, és ha megengedik, akkor én szeretném megkérdezni a biztos úrtól, hogy mit vár konkrétan ettől a tényfeltáró missziótól? Miben reménykedik? Mit fognak ott találni? És mivel a felhasznált fipronil az nem valójában egy gyógyszer volt arra, hogy baktériumokat öljenek vele? Azt hiszem, hogy ezek olyan nyilvános kérdések, ezek a lakosságban is felmerülhetnek, hiszen ők nem értenek az állatorvos tudományhoz. És ahogy ön mondta, hogyha ez nem volt valójában veszélyes, akkor miért tiltottuk be végül is a fipronilt? Tehát ha egy bizonyos mérték még nem ártalmas, akkor miért került ez mégis betiltásra? Ez biztos sokakban felmerül, ezért kérdezem most én is. De először is szeretném megköszönni önnek, hogy előkészítette, és ma reggel már szétküldte a kollégáknak a tényeket tartalmazó háttérdokumentumot, tehát ezt szeretném megköszönni. És most meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen. Ahogy azt önök is tudják, számomra nagy kihívás ez a mostani időszak. Ez egy nagy vizsga, és most először történik velem ilyen. Természetesen nagyon nehéz ez a kérdés, de ha mondhatok ilyet, megteszünk minden tőlünk tehetőt ebben a helyzetben. És szeretném elmondani, hogy bennem is sok kérdés merült fel. De természetesen szükség van arra, hogy nagyon alaposan értékeljük ezt a kérdést minden oldalról, mert meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan kell a kapacitásainkat fejleszteni. Számítok Hollandiára, Franciaországra, Belgiumra és Németországra, mert így ezt egy uniós szintű problémaként tudjuk kezelni, és nem arról van itt szó, hogy újra mutogassunk a vétkesekre, az a fontos, hogy konstruktívan, közösen reagáljunk a problémára. És ha lehet, akkor egyesével válaszolnék a kérdésekre. Grosztet asszony megkérdezte, hogyan mondhatjuk azt, hogy a rendszer működik, ha a tagállamok késlekedve jelentik be a problémákat. Ezt két szemszögből kell megvizsgálnunk. Egyértelmű, hogy a rendszer működése egy dolog, a rendszer használata pedig egy másik. A rendszer, ahogy azt megterveztük, kialakítottuk, az jól működik. El tudják képzelni, hogy az Unió minden nap 350 millió tojást állít elő. El tudják ezt képzelni, hogy egy hét alatt mennyi tojás ez? És ebből 20 milliót visszahívunk, ez rengeteg tojást jelent az egész Unióban, 28 tagállamban. El tudják képzelni, hogy ez hogyan hat az egész rendszerre? És ezeket az intézkedéseket valamennyien tapasztaljuk. Nagyon sok tojást állítunk elő. És amint értesültünk arról, hogy probléma van, azonnal cselekedtünk. Ez jó példája annak, hogy a rendszer megfelelően működik. De természetesen az, hogy hogyan használják a rendszert, az egy másik kérdés. Mert ezt a rendszert csak július 20-án indították most be. A bizottság szerepe az, hogy kezelje ezt a rendszert, a tagállamoké pedig az, hogy használják azt az információáramlás csak így tud megfelelően működni. És a tagállamoknak az élelmiszerbiztonsági sztenderdeket is be kell tartani. Számunkra nagyon fontos az, hogy az uniós szabályok és sztenderdek be legyenek tartatva. Az állatjólétről is kérdezett a képviselőasszony, természetesen ez is nagyon fontos, de ez egy másik téma az állatjóléti platformon szintén fel tudjuk hívni a figyelmet ezekre a kérdésekre, és meg tudjuk azokat vitatni. De mi a rendszer használatát illeti, a belga hatóságok későn küldték el a vészjelzést. És ezekben az esetekben pontosításra van szükség. Mert a belga és a holland államügyész is vizsgálódik már ebben a kérdésben, és mi támaszkodni fogunk az ő eredményeikre. A szeptember 26-ai ülésen erről is beszélni fogunk, és a koordinációra fogunk fókuszálni, a RASF és a csalás elleni rendszer között. Hogyan tudjuk ezt a kettőt koordinálni? El kell gondolkodnunk annak a lehetőségén, hogy korai kommunikációs rendszereket alkalmazzunk. Az adminisztratív segítségnyújtási rendszer is ilyen. Meg kell látnunk a lehetőségeket azokban a hálózatokban, amelyeken keresztül az emberek közvetlenül és azonnal tudnak kommunikálni egymással. És május óta már lehetséges az is, hogy az állandó bizottságot is azonnal bevonják. Egyrésztről meg kell érteni azt, hogy meg kell vizsgálnunk a problémák mértékét, másrésztről pedig, hogy nem szabad pánikot kelteni, mert abból is nagyon sok gondunk származik. Ezeket is kezelnünk kell. Ezért is én voltam a felelős, és ekkor el kellett döntenünk, hogy hogy lehetünk aktívak, konstruktívak, hogyan kommunikálhatunk mindenkivel, anélkül, hogy helytelen üzeneteket küldenénk. Mert ez csak pánikot kelt, és károsítja a gazdaságot, illetve annak a szárnyas szektorát. Pavel Pot kérdésére válaszolnék. Sok kérdést tettél fel, Pavel. Ugye említettem a szeptember 26-i miniszteri ülést, és ezen számos vegyületről lesz szó majd, és a hatóságok szisztematikusan kontrollálják majd ezeket a különböző szereket hivatalos kontrollra van szükség. Arra természetesen lehetőségekre van szükség, nevezetesen azzal kapcsolatosan, hogy kik azok, akik ellenőrizhetnek, kik azok, akik vegyszereket használnak, vannak-e csalásra utaló használatok esetleg. Ezek nagyon technikai kérdések, technikai adatokra van szükség, beszélni kell ezekről a mm, területekről, és le kell vonni a következtetéseket. Tehát itt egy tényfeltáró küldöttségről van szó, ahogy említette, meg kell nézni a helyszínen, adatokra van szükség, meg kell nézni a helyszínen, hogy mi is a helyzet, mi a realitás, és tényfeltárásra van szükség és aztán pedig megálltjuk majd, hogy mi az, ami rossz volt, mi az, amit tehetünk, mi az, amit változtathatunk, milyen megoldásokat kell találni. Pierka úr szint a Fipronéről tett fel kérdést. A fipronil tehát nem lehet használni Szeptember 17-e óta nem lehet használni ezt a roval ölőt. Voltak olyan esetek, kisebb számú, tehát kis számú azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek használták a fipronit. Na most igen, a kutyák, a macskák esetében az állatorvosok használhatják. Ott egy teljesen használható szer, viszont az élelmiszer láncban nem lehetett felhasználni. Ez jogellenes, és ez egy bűncselekmény hogyha ezt használják. Azt senki sem tudja, hogy például a macskák és a kutyák kezelése esetében teljes mértékben használható, viszont az élelmiszerláncban jogellenes, illegális, de nem tilthatjuk be azért, mert a macskáknak vagy az állatoknak a kezelésében szükséges. a úr a trágya témában tett fel kérdést. Soha nem lehet a normális helyzetre visszatérni, hogyha ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozunk igen, a trágyát, hogyha szennyezett, mindenképpen el kell égetni, vagy pedig fertőtlenítésre van szükség, hogy nehogy meg, beszennyezze a talajt is. Természetesen a tudományos szakértőkkel is konzultálni kell, a tanácsadókkal, tehát azokkal, akik értenek ehhez, és majd részletesebben lesz szó ezekről a témákról a szeptember 26-i ülése. Voltak kérdések azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet ebben a nehéz helyzetben segíteni a gazdákon. Ahogy tudják, Belgium bejelentette azt, hogy kész arra, hogy segítse a gazdákat állami támogatást nyújtson, és természetesen a szabályokat eh, alkalmazni kell. Talán még túl korai beszélni mindenről, a helyzet ugye evolválódik, fejlődik, még nem látjuk teljesen világosan a helyzetet. Egyrészt ugye kell támogatni, és hogyan támogatni a gazdákat, viszont ugye azok, akik bűncselekményt követnek el, hát azokat nem lehet támogatni. Nem lehet mindenkit támogatni, mindenkit segíteni, azokat is, akik bűncselekményeket követnek el, hát őket szankcionálni kell, ugyanis ők bűncselekményeket követnek el. Én azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk, beszéljünk a szankciókról is, a büntetésekről is, beszéljünk ezekről a bűnözőkről, ugyanis a mi gyors rendszerünk van érintve, az élelmiszeriparunk van érintve, Hassenkamp asszony ismét beszélt az állat jólétről. Azt hiszem, hogy a teljes baromfi tenyésztési rendszerben nem problémát jelent ez a kérdés. Vannak kisebb és nagyobb telepek, tenyészetek, ez az incidens, úgymond, nagyon nagy szinten a baromfi tenyésztésben fordult elő, de a kisebb tenyészetekben is előfordulhat, nem csak a nagyobb telepeken. Összegyűjtjük a tagállamokból az adatokat, és azt látjuk, hogy voltak kisebb baromfitenyészetek, telepek szintén, ahol használták jogellenesen a fipronilt. Tehát még egy közös képre van szükség a helyzetről. Volt szó a platformról, továbbá. Bart Stas, oké. Okay. Bart Stas említett olyan kérdéseket, amelyek közé tartozik az is, hogy miért csak július 20-án történt riasztás. Hát 2016 eh, novemberében az, a holland élelmiszerhatóság kapott tájékoztatást a fipronil illegális felhasználásáról, ám nem voltak elemzési eredmények arról, hogy a fipronil jelen volna tojásban vagy csirkehúsban úgy találták, hogy ez egy csalás, ám nem élelmiszer biztonsági kockázat. Bűneljárás és vizsgálat indult a fipronil témájában a holland hatóságok részéről, és a május 15-én, 2017. május 15-én kapták csak meg a belga hatóságok az élelmiszer mintát. Önnevezés során a az laboratóriumi eredményeket július másodikán jelentették le, és ahol a belga hatóságok ugyanaz napon tájékoztatták, akkor a belga hatóságok vizsgálatot nyitottak annak érdekében, hogy megvizsgálják, mi a probléma gyökere, mi a, a kiváltó oka. Nem, vár, nem, nem várt esemény volt. Miért? Meghatározták a fipronil fertőzés forrását és a probléma lehetséges mértékét, július 20-án riasztották az eafops ot Azt mondták, hogy 10 hónapot ö, vártunk. Nem, ez nem igaz. Július 20-án azonnal léptünk. Két hónap. Jó, két hónap ám két hónap alatt nagyon sok mindent elértünk. Visszavontunk a piacra tojásokat, hústermékeket, készítményeket. Lezártunk gazdaságokat. És ülős szadékot nagyon rendben, meglehetősen jó a helyzet. 2016-os elektronikai minták olyan mintákból maradnak, amelyek vállalatoknál maradtak fenn, abból az időből, tojásforgalmazó vállalatoknál, és csak most elemzik ezeket a fipronil tartalmú mintákat. Augusztus 30-án felállt egy állandó bizottság és a tagállamok az részletes információt adnak az, a, a vizsgálati eredményekről és a, a megtett lépésekről. Egy részletes összefoglaló jelentés tagállamok által készített bemutatója a bizottság weboldalán ott van, elérhető. Nézzék meg a weboldalunkat. Germano asszony az anitrázról tett föl kérdést. A belga hatóság vizsgálták, bevizsgálták ezt az anyagot, de nem találtak anyag, mint, a mintákban ilyen anyagot. Ametráz ott nem találtak sem baromfiúsban, sem tojásban a hatóságok szerint ugyanakkor bizonyított, hogy Franciaországban egyes tojásformokon illegálisan alkalmazták ezt anyagot, ametrázra bevizsgáltak tojásokat, de nem találtak eddig ö, fennmaradó anyagot. Ez tehát világos. Belajes asszony a kártérítésről beszélt. Persze a következő hetek prétása az, hogy a vállalatok és a tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek révén a fogyasztóvédelem magas szintje megvalósulhat. És a bizottság harmonizált betartatá, be, hogy betartassa a jogszabályokat európai szinten, és a potenciális kompenzáció előtt értékelni a helyzetet, hiszen egyrészt a termelőkre való hatást ugyanúgy kell vizsgálni, mint a hosszú távú hatásokat, és mindeközben bűnvádi eljárásnak is el kell indulnia. Ám a világos képet nyerünk a helyzetről, akkor végig gondoljuk a kompenzáció lehetőségének ügyét is, és ahogy már elhangzott, készen állunk megvitatni a kérdést, ám nem azokat kompenzáljuk nyilván, akik felelősek voltak a bűncselekmények elkövetésében. Speaking about the health risks. A egészségügyi kockátokat illetően Gentile asszony tette föl, tett föl ez irányú kérdést, ami a közegészségügyre vonatkozó potenciális kockázatot illeti, csak három gazdaságból tojás tojásminták lépték túl a veszélyes értéket. Ez azt jelenti, hogy e konkrét farmokról származó tojásból többet el kell fogyasztani rövid idő alatt ahhoz, hogy az akut referencia dózis bekerüljön a szervezetbe. Ami a krónikus kockázatot illeti, a fibronnak való hosszú távú kitettség a tojások fogyasztása vagy húsfogyasztása során csak akkor valósul meg, ha a tojás vagy tojástermékek 0,45 mg per kilót tartalmaznak, és ezt egy életen át fogyasztja valaki minden nap. Ugye ez tehát lehetetlen szinte. Az, az, az elemzés eredmények szerint a tojás, felcőtt tojások szintje ezen, ez szint alatt van. Ez persze nem kisebbíti a kockázatot, nem akarjuk ezt kisebbíteni, ám látni kell, hogy itt nem igazi közegészségügyi kockázat áll fenn, nem egy egészségügyi kockázati kérdésről van szó. Speaking about compens a kompenzáció ügyében még még egyszer. Schreier Pirik asszony tette fel a kérdést. Ez a válság tartalék, amelyet hivatkozott. Nos, ez nem voltak éppen egy válságeszköz, hanem a már létező piactámogatási eszközök kiegészítésére szolgál, ha nincs egyéb kocsvetési forrás erre. Tehát ez a krízis tartalom úgy jön létre minden évben, hogy csökkentik ezzel az összeggel a közvetlen gazdatámogatást. Ám nem automatikusan áll rendelkezése ez a forrás, a krízis intézkedések forrás finanszírozására, csak akkor lehet ezt beléptetni, ha nincs más költségvetési forrás ilyen válság finanszírozás céljából amelyen szükséges a költségvetési igényeket fel kell mérni. A 2017-es költségvetési költségvetés már a október 15-én kimerül, nem valószínű, hogy további intézkedés a 2017-es költségvetésben finanszírozást kap, de meg kell azért majd látni, hogyan alakulnak ezek a tételek, figyelemmel kísérve a költségvetés alakulását, és Hogan biztossal szoros együttműködésben tesszük ezt, hiszen nagy részt az ő kezében, Hogan úr kezében van ez a forrás. A tényfeltáró missziók eredményét illetően, hogy tájékoztatást adva arról, hogy szeptember 26-áig részesebben meg kell vizsgáljuk, persze a helyzetet, erről nincs kétség, de általánosságban mondom, még egyszer, még egyszer felvetem ezeket a kérdéseket, azt a két kérdést. Authorization of, uh, of, uh, of, um... Az új anyagok engedélyezésének ügyében beosztottan fog tájékoztást adni. Thank you very much. I would be very short. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok hozzászólni. Miért nem hagyták jóvára a felhasználásra, ha nincs egészségügyi kockázat? Ez volt tehát a kérdés. Soha nem használták ezt erre a célra, és ez azt jelenti, hogy ezt nem is hagyhattuk jóvá, mivel semmilyen termelő nem kérte ezt tőlünk. Másodszor, hogyha van alternatíva, jelenleg két alternatíva is van. Egy olyan, amit nemrég hagytak jóvá, és egy másik, amely már korábban is erre a célra került felhasználásra. Ez érdekes, mert ezt most hallom először, de akkor is érdekes. Nagyon szépen köszönjük a prezentációt és a csapatmunkát is támogatjuk azt, hogy ön tovább vizsgálódjon ebben a témában. És biztos vagyok abban, hogy amikor új eredményeket találnak, például a térmifejtelő missziók során, akkor biztos, hogy meg fogjuk hívni önt még egyszer, hogy megossza velünk, hogy mire jutottak. És remélhetőleg közösen újra tudjuk építeni a tojásokba vetett bizalmat, mert a számok alapján, amelyeket ön említett, ez az egyik kedvenc ételünk itt Európában, tehát fontos, hogy ebben bízunk. Köszönjük szépen a biztos úrnak, sok sikert kívánok a munkához. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.